Most szavazni fogunk. A tanács ideiglenes intézkedéseiről szóló dokumentumról szavazunk, amely Magyarország, Görögország és Olaszország megsegítését célozza. Az állásfoglaláshoz számos módosító érkezett illetve egy új is érkezett az EFDD frakciótól. A jogalkotási állásfoglásban az ECR frakció ennek az ellenkezőjét kéri. Meglátjuk, hogy melyiket lehet befogadni és elfogadni. Második pont, ötödik módosító az EFDD módosítájáról. Megnyitom a név szerinti szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító, ugyancsak név szerint az EFDD frakció módosítója. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elutasítottuk. Hetes módosító indítvány, ugyancsak az EFDD frakciótól név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8D módosító. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elutasítva. 9D módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elutasítottuk. 10D módosító, ugyancsak szavazógéppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 11D módosító, szavazógéppel, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elutasítva. És végül a négyes módosító, ugyancsak négy szerinti szavazással, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. A bizottsági javaslatról fogunk szavazni, ugyancsak szavazógéppel név szerint. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 370 igen, 134 nem szavazattal, 52 tartózkodás mellett elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalási javaslatról szavazunk. Hármas módosító. Több frakció közös módosítója ez, aki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes preambulum bekezdéshez tartozó egyes módosító kitámogatja, ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette? Ellen? tartózkodás, elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglásról kell szavaznunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, a szeptember 16-17-i plenáris ülés